parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Végre itt vagyunk, elértünk ide. Az EU és Szingapur közötti szabad kereskedelmi megállapodás már tíz éve tárgy, zajlott egy tárgyalási folyamat. A meg kell köszönni a nagykövetnek a kitűnő eh, támogatást, a DG eh, Trade-nek, a eh, bizottság főigazgatóságának is köszönettel tartozunk, de a legnagyobb köszönettel az árnyék előadóknak szeretném a kitűnő együttműködést megköszönni akik még mindig szkeptikusak, azoknak azt a kérdést tenném fel, hogy mi nem tetszhet ezen a szabadkereskedelmi megállapodáson. A Kanada és a Japánnak hasonló megállapodások születtek, szabályokon alapuló kereskedelmi rendszerről, bár Donald Trump ezt támadja, mi, mi továbbra is ebben hiszünk. Szingapúr egy nagyon biztonságos befektetési hely, egy safe harbor, egy piac a saját szabályaival, a jogállamiság elkötelezett harcosa, és mint egy, több mint tízezer európai vállalat van jelen Szingapurban. A tevékenységet bővíteni kell, és most már állami szerződéseket is köthetnek külföldiek Szingapurban. Kulcs fontosságú a dél-kelet-ázsiai régióban Szingapur, egyik leggyorsabban növekvő terület, egy nagyon fontos csomópont, egy hub, közel múltban is a kereskedelem egyik fontos kereskedelmi központ volt. És hogyha nem teszünk semmit, akkor le fogunk maradni azon nemzetek mögött, akik már rendelkeznek ilyen megállapodással. Ez a kereskedelmi megállapodás mindenki számára hasznos, egy win-win helyzetet hoz létre. Az EU értékeit tükrözi, és azokat az értékeket, amelyeket a parlament is sok állásfoglalásban rögzített. A megállapodásban semmi nem fogja megakadályozni az elővigyázatosság elvének az alkalmazását, vagy hogy az államok a saját polgáraik érdekében intézkedéseket hozzanak. Mindig a parlament amellett tört láncsát, hogy be kell tartani az EU standardokat az import esetében, azután a halászati területen is, és a Párizsi megállapodás kapcsán is a multilaterális keretekben gondolkoztunk konkrét intézkedéseket akarunk tenni, hogy a három legfontosabb ILO egyezményt mindenképpen betartsák a felek. A szociális partnerekkel Szingapurban mindig folynak konzultációk, és hát meg kell nézni, hogy hogyan tudják a három ILO egyezményhez hozzáigazítani Szingapurban a saját jogszabályaikat. Úgy gondolom, hogy ez a legprogresszívabb beruházási megállapodás, amelyet eddig is kitárgyaltunk, és modellül szolgálhat jövőbeni megállapodások számára. Köszönöm a bizottsági témnek, hogy mindig meghallgatták a parlament véleményét. Ez a beruházásvédelmi megállapodás nem választott bíróságokat, hanem szakértő bírók közreműködését biztosítja, lesz egy felebiteli mechanizmus, védik a kormányok jogait, és érdemes megemlíteni azt is, hogy fel fogja váltani a jelenlegi 13 kétoldalú megállapodást, amelyet EU tagállamok eddig már megkötöttek Szingapurral. És végül egy mm, hiányosságra szeretném felhívni a figyelmet, amire majd oda kell figyelni a jövőbeni meg, hasonló befektetési megállapodásoknál. A nem a saját felelősség kérdése kimaradt a jövőbeni megállapodásokba, és ezt be kell emelni a befektetői felelősséget. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Mártin úr! Szeretnék valamit kérni. 50 percet csúszunk, ezért kérem, hogy mindenki tartsa be a rendelkezésre álló idő keretet, hiszen éjfél előtt mindenképpen be kell fejeznünk majd a munkát. Éppen ezért a kék kártyával nem lehet kérdéseket feltenni. López Iszturis eh, White másik előadónk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönetet szeretnék mondani kollégámnak, eh, David Martinnak. Ő is említette, hogy mennyire fontos volt a nagykövet segítség, a szingapúri nagykövet segítség. Én is szeretnék neki köszönet mondat, és nagyon fontos az, hogy folytonosan tájékoztattak minket a szingapúri valóság alakulásáról. Tíz év telt el azóta, hogy a bizottság elkezdte a tárgyalást Szingapúrral erről a megállapodásról. Most érkeztünk el ennek a folyamatnak a végéhez. Holnap lesz majd a szavazás erről, tehát hogy az együttműködési az együttműködés és, és szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban megadjuk-e a hozzájárulásukat. Az Európai Unió elkötelezi magát a multilateralizmus és a nemzetközi együttműködés mellett, és tudjuk, hogy kinek az ellenében. A multilaterális megállapodást sokan megkérdőjelezik, de az Európai Unió egyértelműen kiáll emellett, Arról van szó, hogy intézményesíteni kell Szingapurral való évtizedes kapcsolatunkat. Alapvetően itt gazdasági, politikai és egyéb több évtizedes kapcsolatrendszer van közöttünk. Véleményem szerint, hogy ez mindenképpen jót tenne az Európai Unió és a Szingapur közötti kapcsolatnak. A biztonság, a klímaváltozás, a fenntartható fejlődés, ezek mind olyan tartalmak ebben a megállapodásban, amely fontos mindkét partnernek. Nagyon fontos az is, hogy stratégiai partnerünk lesz. Azt gondolom, hogy a régió szempontjából is, Ázsia és a Csendes-óceán környékén is nagyon fontos az, hogy, meg, hogy megmaradjon ennek a régiónak a stabilitása, és ennek kulcs figurája Szingapur. Nagyon fontos partnerünk az ázsiai piacon Szingapur, Kína, India és Japán a három nagy gazdaság, ázsiai gazdaság mellett Szingapur szerepét is kiemelném. Kiemelném még azt is, hogy egy állandó vegyes bizottságot fogunk létrehozni a megállapodással kapcsolatban, aminek az lenne a mindennapi munkája, hogy az együttműködési célkitűzések elérésével foglalkozzon. Ide tartozik az, a nemzetközi biztonság, a tudományos és technológiai együttműködés, energetikai területen, környezetvédelemben, avagy az erőforrások területén is ide tartozik még a közlekedés is, a tengeri, illetve a, a légi közlekedés. A kiberbiztonság is nagyon fontos, és azt gondolom, hogy egyértelműen ezek olyan témák, amelyeknek nincsenek határai. Közösen sokkal jobban fel tudjuk mérni például a kiberbiztonsági veszélyeket, és jobban meg tudjuk ezeket előzni. Nagyon fontosnak tartom a kulturális és oktatási kapcsolatokat is. Ott van például az Erasmus Mundus az európaiak számára, illetve azt gondolom, hogy a fiatalok számára ez munka lehetőséget is teremthet. Elképzelhető, hogy így jobb lesz az európaiak hozzáférése az ázsiai munkerőpiacra. A globális biztonság szempontjából sem lényegtelen ez, illetve közösen felvehetjük a versenyt a terrorizmus ellen is úgy gondolom, hogy ilyen szempontból minden, minden ilyen szempontból minél több országgal együttműködünk, annyi, az, annál jobb, és ezzel jobban meg lehet előzni a különböző terrorista cselekményeket. Fontosnak tartom azt, hogy kereskedelmi kapcsolatot tudjanak létrehozni az európai vállalkozók, nem csak Szingapura, hanem más ázsiai országokkal is. Több mint, több mint 10 millió európai vállalkozó van Szingapurban, ez egyfajta központot jelent, tehát a csendes óceáni, a csendes óceáni térségnek ez a központja, hogyha az európai vállalkozók jogbiztonságot kapnak kereskedelmi kapcsolatainkban, akkor azt hiszem ezzel új kereskedelmi lehetőségeket hozunk létre, és ez mindenképpen jót tesz az ezen vállalatok terjeszkedésének és beruházásainak biztonságban és szabadon növelhetik tehát vállalataikat az európai polgárok. Már korábban utaltam valamire, ezt kifejteném. Például a klímaváltozásra gondolok. Geopolitikai szempontból nagyon fontos Szingapur, például a humanitárius, humanitárius illetve természeti katasztrófákra való reakciójában. Az Európai Unió sokkal jobban részt fog majd tudni venni abban, hogy a szingapúri hogy a, hogy a szingapúriak hogyan válaszolnak, hogyan reagálnak a klímaváltozással kapcsolatos politikájukra. Végezetül szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék jelentéstevőnek, köszönöm a segítségüket, köszönöm az együttműködést, és remélem, hogy a holnapi napon nagyon nagy többséggel fogjuk tudni fogadni ezt a jelentést, amely a Szingapur és az Európai Unió közötti partnerség és együttműködési megállapodás egyértelműen a stabilitás, a munkahelyteremtés lehetőségről van szó, illetve munka lehetőség is ez, fejlesztési lehetőség a vállalataink szempontjából. Köszönöm szépen. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a két előadó egy hangon beszélt. A bizottság részéről Malmström biztos asszony ilyen szó. Köszönöm ennek úr, tisztelt képviselők. David Martinnak és López Isturiz White úrnak, a két előadónak szeretném megköszönni a kitűnő munkát. Hosszú utat tettünk meg együtt, és így jutottunk el, ahol ma állunk. A kereskedelem és a beruházások jelentőségét kevés dolog eh, szimbolizálja, jobban, mint Szingapur. Nyitottság, globalizáció, eh, természeti források nélküli országként mégis a világ egyik eh, leg jobban prosperáló országá vált, ahol jól élnek az emberek. Gazdasági átmenetem ment keresztül Szingapúr, és jól demonstrálja, hogy a kereskedelem, a beruházások, a fenntartható fejlődés eh, hogyan tudnak, eh, tudják egymást erősíteni. Az EU a múltban is nyitott volt a megállapodásra, és most is így járunk el, amikor az előttünk álló kérdéseket vitatjuk meg. Az EU és Szingapúr úgy döntöttek, hogy partnerségüket ezzel a három megalapodással pecsételik meg, amelyekről ma beszélünk, amikről holnap szavazni fognak. A szabvast kereskedelmi beruházásvédelmi megállapodás eh, hasonló eh, eh, gondolkodó partnerek közötti megállapodás. Dél-Kelet-Ázsiában az egyik legnagyobb beruházási partner, és a áruk tekintetében a 20 legnagyobb szolgáltatások tekintetében az öt legnagyobb kereskedelmi partnerünk köz, partnereink között van. Már most is nagy a kereskedelem volumene, és ez tovább fog nőni. A két oldalú kereskedelemből megszüntetjük a vámokat, az autók, elektronikai cikkek, elektronikus cikkek vámtételei megszűnnek, lehetőségeket teremtünk vállalkozások egyének számára mind a két oldalon. Átfogó kereskedelmi és fenntartató fejlesztési fejezete van a megállapodásoknak, a mm, nemzetközi kereskedelmi egyezmények betartása, a környezetvédelmi vállalatok társadalmi felelősségére vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz, és garantálja a megállapodás, hogy ezeket be is tartják a felek. Az ájáló legfontosabb egyezményeinek a betartása is szerepel a megállapodásban. További erőfeszítéseket fogunk tenni majd a megállapodás hatályba lépése után. A szingapúri hatóságok kötelezetten vettek részt a megállapodás fenntartató fejlesztése kapcsolatos rendelkezéseinek a kidolgozásában. A beruházás védelmi megállapodás már tartalmazza az EU-ban kifejlesztett új megközelítést, aminek a létrehozásában a parlament sokat segített, ezt szeretném ezúton is megköszönni. A civil társadalom felvetette, hogy kevés a transzparencia, a, a, a bíróságok, illetve a beruházás védelmi viták, vitarendezésben döntők, döntő testületek nem elég függetlenek, tehát szükség van ennek a rendszernek a reformjára. A bíróság ezzel egyetértett, és szigorította a beruházás védelmi szabályokat, hogy el lehessen kerülni a visszaéléseket. Teljes mértékben eh, tiszteledeket kell tartani az eh, államok jogait, eh, a közérdeket, és egy teljesen transzparens beruházási bírósági rendszert hozunk létre, hasonlót, mint a kanadai beruházásvédelmi megállapodásban, mi teljesen kompatibilis az EU szerződéseivel, az alapszerződéssel. A multilaterális beruházási bíróságok létrehozása válthatja fel a jelenlegi kétoldalú megállapodásokat, és ez a beruházási politikai jövőjét jelenti Ahogyan Márten is elmondta, a, e, még ki, jövőben ki kell ezt majd egészíteni a befektetői felelősséggel. Ez egy nagyon modern, korszerű megállapodás e, az EU e nagyon fontos e, befektetési partnerével. Szingapur a dél-kelet-ázsiai eh, térség szíve és motorja, és eh, ez a megállapodás referenciának eh, is szolgálhat majd a többi dél-kelet-ázsiai partnerrel kötendő esetleges hasonló megállapodásokhoz. Fontos politikai és gazdasági kapcsolatokat erősít ez az EU és Szingapur között, az egész régióval, Ahogyan az előadó elmondta, ez egy nagyon hatékony, kétoldalú partnerséget erősíthetünk számos területen, az emberi jogok, munkavállalói jogok, emberek közötti kapcsolatok, informatikai, társadalom, kulturális cserék, foglalkoztatás, szociális ügyek, és még sok másik területen is. Emellett az energetika, a környezetvédelem, a klímaváltozás elleni küzdelem, a természeti erőforrások védelme, az intelligens városok és a közlekedés területen is erősödik az együttműködés. Mind a két fél eh, magas szinten képviseltette magát a tárgyalásokon, ez is garanciája annak, hogy jól működjön majd ez a megállapodás. Eh, és ki fogunk dolgozni ajánlásokat, hogy hogyan lehet elősegíteni majd a minél jobb végrehajtást. A regionális multilaterális struktúrát hozzuk létre Dél-Kelet-Ázsiával. Nagyon nagyra értékeljük ezt a partnerséget, és elkötelezettek vagyunk, hogy ez a kapcsolat még tovább fog erősödni. Eddig is már nagyon gyümölcsöző kapcsolataink voltak. Az EU és a Szingapúr közötti kapcsolatok már most is mélyek és széleskerűek. Közös kihívásokkal nézünk szembe, ezért nagyon jelentős, hogyha itt lehetőség van a szabályokon alapuló multilaterális rendszer és a hatékony multilaterális megközelítés közös gyakorlására. Várjuk, ma, várom most a vitát, és majd holnap remélem a pozitívan végződő szavazást. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ez azt jelenti, hogy jól indul a vita. Lehet, hogy kicsit más lesz ennek a vitának a hangvétele, mint az előzőnek. Sok elő következik a néppárt részéről. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, David Martinnak és eh, Antonio López Historis White-nak, illetve az ennék jelentős résztvevőknek is. Régóta folyik a munka, ezen holnap végre szavazhatunk. Az Európai Unió és Szingapur közötti kereskedelem fontos dolog. 55 milliót exportálunk, és öt, eh, importálunk, és 45 milliót exportálunk, ez nagyon gyorsan lövekvő arány, ami mindenképpen nagyon jó, illetve örülök annak, hogy megszületik ez a szabadkereskedelmi egyezmény. Gratulálok a biztos asszonynak is. Sok ágazatnak tesz ez jót, például Írországban a mezőgazdaság, és ez nagyon fontos számukra is, aggódik azért az Írország, adogódnak az írországi gazdák, amiatt, hogy mi történik majd az eddig Egyesült Királyságba irányuló exporta. A vámtarifák megszűnésével nagyon sok üzleti ágazatnak jót teszünk, Ez egy kiváló javaslat, és ami az isds illeti, a vitarendezési módszerre vonatkozóan nagyon örülök annak, hogy ez egy fokozatos rendszer, és örülök annak, hogy Japán és más országok után Szingapúr és ide tartozik majd, és jó lenne, hogyha holnap sikeres a vita, akkor ezt megünnepelnénk egy jó kis írviszkivel. Köszönöm szépen, Geli úr kérem a képviselőket, hogy tartják be, tartsák be a hozzászólási időt, mert jó lenne, hogyha időben be tudnánk fejezni. Alessia Maria Moszkva következő. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Néhány hét telt el a japáni megállapodás megszavazásától, és most megint egy új stratégiai megállapodásról beszélünk. Az Európai Unió az állampolgárok, a dolgozók, a vállalkozások számára fontos ez a megállapodás. Az Egyesült Államok lépését követően az Európai Unió a legfontosabb szereplője a globális kereskedelmi térnek a harmadik útunk a kereskedelemben, a protekcionizmus ellen lépünk föl, és a teljesen szabad liberalizmus sem támogatjuk, és most ebben sikeresek vagyunk. A partneri kapcsolatainknak köszönhetően sikerült elterjesztenünk az értékeinket globális szinten. A dolgozók, a fogyasztók, a környezet védelmének köszönhetően sikerül megvédenünk az állampolgárokat a globalizáció negatív hatásaitól és arra utalnék, hogy Szingapur vállalta, hogy ratifikálni fogja az ilónak a az egyezményeit a párizsi megállapodással kapcsolatban, de továbbá a földrajzi dop és dok eredet megjelöléseinket is elfogadják. A globális gazdasági növekedés több mint 90%-a a következő években határainkon kívül fog bekövetkezni. Ezek a megállapodások ezért rendkívül fontosak ahhoz, hogy a növekedés és a foglalkoztatást föntartsuk. Szingapúr egy belépő ajtó az Ázsián területeire, a dél kelet területre. A legdinamikusabban fejlődő gazdasági térség az európai termékek számára, és most nem a multinacionálisokra gondolok, rendkívül fontos. A Szingapurban jelenlévő európai vállalkozások 80%-a KKV. 33 milliárd eurót exportáltak a vállalkozásaink. A megállapodás növelni fogja ezeket a számokat, több ezer európai munkahelyet fog termelni. Milyennek a költsége? Semmi. A szingapúri gazdaság teljesen komplementer az európaihoz képest. Iparban, mezőgazdaságban, a gazdasági rendszerünkben semmilyen versenykonfliktus nincs Szingapúrral szemben. A tények és a számok magukért beszélnek, ne legyenek kételjeink. Az európai dolgozók számára rendkívül fontosak ezek a megállapodások, hiszen termékeiket az egész világon nagyra értékelik. És azok a polgárok, akik nagyobb védelmet kapnak a globalizáció negatív hatása jelenében, számukra is fontos a megállapodás. Köszönöm szépen! és az ECR frakció nevében tanok urat hallgat. E Tisztelt elnök úr, az EU-Szingapur szabadkereskedelmi egyezmény újabb példa arra, hogy az EU sikeresen hozza létre a szabadkereskedelmi egyezmények az egész világban. Japánnal például nemrég zártuk le. Ez piacokat nyit meg az egész világban az összes EU-s tagállam számára. 45 nap múlva Nagy-Britannia kilép az, egyes, kilép az Unióból, az Európai Unióból, Sajnos a Brexit pártiak elég sok hamis állítást használtak fel a kampányban. Az egyik ilyen az volt, hogy az EU, hogy ha az egyik az volt, hogy az Európai Unió számos olyan országgal nem köt megállapodást, amelyek korábban a brit nemzetközösséghez tartozik. Hát kérem szépen, itt van most Szingapúr, amely brit nemzetközösségbe tartozó ország, és kiváló szabadkereskedelmi ülés, szabadkereskedelmi egyezményt írtunk alá, ez megtörtént Kanadával, vagy Új-Zélanddal is. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió igenis köt ilyen megállapodásokat, és március 29-e után a 27-ek, európai 27-ek sokkal jobb helyzetben lesznek majd piaci szempontból, mint az Egyesült Királyság. James Dyson Brexit párti világosan látja ezeket. Például Szingapurban hozta létre az elektromos autógyárát. Gyár, remélem, hogy értik, mire gondolok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE nevében Tremos Eisel Basszász asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Azzal kezdeném, hogy David Martinnal és az ennék jelentős tevőkkel nagyon jó volt az együttműködés, és a az Intában, a szakbizottságban egyértelmű volt a szavazás. Egy eh, végeredmény ez is mutatja, hogy mennyire jó volt a közös munka. Köszönöm Szingapurnak az együttműködést, illetve a türelmet. Tisztelt kollégák, itt két dologról van szó. Egyrészt egy szabadkereskedelmi egyezményről, másrészt pedig egy partnerség és együttműködési megállapodásról. Ez mind a két félnek nagyon jó a polgároknak, illetve a vállalatoknak is. Tíz év telt el azóta, hogy elkezdtük a tárgyalásokat, most végre ide jutottunk. Egyértelműen a legnagyobb ázsiai partnere, kereskedelmi partnere Szingapúr az Európai Uniónak. Több mint tízezer európai vállalatnak van regionális központja Szingapúrnak, és alapvetően nagyon kielégítő és biztonságos a kereskedelmi légkör Szingap- illetve szingapúri gazdaságra elmondható még az is, hogy nagyon gyorsan nő. Úgy gondolom, hogy jó példa lehet ez a megállapodás az összes többi ázsiai ország számára is. Ami a beruházás védelmi megállapodást illeti, 13 korábbi megállapodás tagállam, illetve Szingapur közötti megállapodást helyettesít, vált ez fel, és remélem, hogy ezúttal feláll majd egy új bírói, döntői bíróság is, amely ezekben a kérdésekben dönteni fog, illetve a kereskedelm, illetve a környezetvédelmi és biztonsági kérdésekben is illetékes lesz majd. A beruházás védelmi megállapodás megelőzi azt, hogy ne következzen be forum shopping, tehát ne mindenki kényekedve szerint válassza meg az illetékes bíróságot. Nagyon fontos az átláthatóság, illetve az elszámoltathatóság. Tisztelt kollégák, Európában a növekedés a kereskedelemmel jár, nem pedig modern államadósággal. A Brexit és a Trump adott, éppen ezért a multilateralizmus felé kell elmozdulni. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja lengyelül a hozzászó. Köszönöm szépen. Nagyon kedves volt, hogy lengyelül fejezte be a hozzászólását. A e, GUE képviseletében Mari Minőr következik. Elnök úr, Három komoly kifogásom van a Szingapurral kötendő védelmi megállapodásról. Van egy a beruházás védelmi bírósági rendszerre vonatkozó új rendelkezés, ISDS. Ezt most máshogy hívják, de tudjuk, hogy miről van szó. Hogyha a kormányzatok döntéseket hoznak, ami a befektetők, a beruházók nyerességét veszélyezteti. Ez, ez ennek nincs hely egy demokráciában. A fel, fenntartósági célok megvalósítását nem lehet kikényszeríteni a beruházásoktól, és így környezetvédelmi célok nyomás alá kerülhetnek. Külföldi beruházások vásárolhatnak államkötvényeket. És a válság esetén ami megakadályozhatják az állami intézkedéseket ezek a beruházók. A, az egész gazdaságban, illetve konkrétan a pénzügyi szektorban a polgárokkal szemben előnyben részesíteni külföldi befektetőket, beruházásokat elfogadhatatlan. Az ISDS kapcsán is az ilyen típusú megállapodásokat le kell állítani, az ilyen típusú kereskedelmi szerződéseket is le kell állítani, és a klasszikus vitarendezéshez kell visszatérni a multinacionális cégekkel. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek képviseletében Bütikófer úr szó. Elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák! Ami sokáig tart, és soká, az be fog válni. Hát igen, sokáig tartott ez a tárgyalás sorozat. Szingapur nagyon türelmes volt velünk, és gratulálok Szingapurnak, hogy most, amikor ők felelnek az ASEAN és EU közötti kapcsolatok koordinálásáért, most sikerült célba érni. A megállapodásban az szerepel, hogy Európa erőteljesebben szeretne együttműködni Ázsiával az értékeink, érdekeink erősítése érdekében gazdasági partnerséget akarunk az ASEAN-nal, stratégiai partnerséget akarunk biztonság és fejlődés érdekében az indiai óceán és csendes óceáni térségben. Ezt szeretnék erősíteni Ázsiában, és a multilaterális együttműködést tűztünk zászlónkra. A véleményszabadság, a gyülekezési szabadság, a halálbüntetés megszüntetése, gazdasági szociális téren az előrelépés, ezek is nagyon fontosak. Most angolra váltok, hogy a szingapúriak is értsék, amit mondok az eh, államadóság eh, jogcímek erre nem szabad, hogy kiterjedjenek az ilyen eh, védelmi megállapodások, mert hogyha szerkezet átalakításra van szükség az állam pénzügyi nehézségei miatt, akkor itt válsághelyzet alakulhatni. A Handelsblatt írja ma, a, az IPA a, megnöveli azt a küszöböt, amelyben részt vehetnek a beruházók a beruházások szerkezet átalakításában, és elfogadhatatlan az, hogyha privilégiumot vagy előnyöket élveznek az ilyen beruházók. Ezért az IPA-ről ne szavazzunk holnap, amíg nem kerül ki a szövegből ez a vitatott rendelkezés. Debate out of order. Köszönöm szépen. Ügyrendi kérdés? Tessék. 39-es. Rendet kell tartani. Az EFDD frakció nevében azt mondja szó. Köszönöm, elnök úr! Kedves kollégák, nem lehet az állam támadását lehetővé tenni. Hogyha parlamenti képviselők lettek, akkor ez biztos azért volt, mint én magam is, úgy gondolom, hogy képviselni tudjuk az állampolgárok érdekeit. És hogyha valóban függetlenek lennének ezek a rendszerek, akkor nem szavazhatják meg a szingapúri befektetési megállapodást. Ez a CETA-nál még rosszabb ez a megállapodás, és a nagy cégek beperelhetik a kormányainkat, a régiós vezetőségeinket, a helyi vezetőségeinket választott bíróságok kellene, hogy döntsenek ezekben a témákban, és a nagy potentátokat képviselnék csak. A, én hiszem a, hiszek a nemzetközi kereskedelemben, és mindig támogatom, amikor konkrét előnyt jelent ez a vállalkozásaink számára. De itt nem csak meg kereskedelemről van szó, hanem két megállapodásról. Van egy beruházási megállapodás, ami lehetővé teszi, hogy a nagy vállalatok bepereljék az államokat, és egy valós szabadkereskedelmi megállapodás, amely csak exportra, importra vonatkozik. A kereskedelmi megállapodás abszolút pozitív a gazdaságunk számára, a növekedést, tesz lehetővé, hiszen nagyon gyorsan fejlődik az ázsiai piac. És általában nem okozna számomra problémát egy kizárólag kereskedő megállapodás támogatása. De a tárgyalások úgy haladtak előre, hogy nem igazán voltak átláthatók. A bizottság csak arról tájékoztatta a parlamentet, hogy mit tett, például bizonyos földrajzi eredet megjelölés témájában. Ezért szeretném felhívni a figyelmet ezekre a hiányokra. Az biztos, hogy a beruházásvédelmi megállapodást nem támogatjuk, hiszen pontosan egy ilyen speciális bírósági eljárást tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy a multinacionálisok pereket indíthassanak. És egyébként a CETA-nál is ezt határozottan elutasítottuk, és itt is harcolni fogunk ez ellen. Ez az oka annak, hogy minket megszavaztak az állampolgárok, hogy az érdekeiket védjük. Köszönöm szépen, és most az ELNE frakció nevében Franz Remély a szó. Elnök úr, tisztelt biztos asszony, és sokan azt mondják, hogy igen, a kereskedelem a legfontosabb, a bizottság, a technokraták, a szabad kereskedelem hívei ezt mondják, pedig már nagyon, rész, nagyon nagy mértékben lebontottuk a határokat, szinte teljes mértékben válmentes a kereskedelem. A nemzetközi kereskedelem szempontjából ez csatlakozik a folyamatban lévő vagy a jövőbeni szabadkereskedelmi megállapodásokhoz. A ázsiai, csendes óceáni, dél-amerikai termékek be fognak jönni Európába, és teljesen tönkreteszik a gazdaságunkat. Nagyon veszélyes ez a francia, európai állampolgárok számára. Szingapur nem fogadja el a szabályok nagy részét amikor az Európai Uniós értékekről beszélünk, hát ne is említsük ezeket. Határozottan, szisztematikusan a multinacionális érdekeket fogjuk, fogja elszolgálni. Sajtószabadság, emberjogi kérdések, adóparadicsom, egyáltalán nem zavarja ez a bizottságot. A kereskedelm nem ellenség és nem áru. Franciaország, Európa sem tudja az előnyeit élvezni ennek, a multinacionálisok igen. Az ultraliberális profit központú politika ezt a népek már nem akarják. Azt akarják, hogy az ő érdekeiket védjék. Fontosnak tartják, hogy tudják, hogy mi kerül az asztalukra, a tányérukba. A globalista politika ellen vannak az állampolgárok, és ezért a nép fog lépni, hogyha nem tesszük meg mi. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk. Wadley Vekvist Hutrovól asszony parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány ponttal szeretnék foglalkozni. Először is, ez az első olyan megállapodás, amelyet az Európai Bíróság és szabadkereselmi megállapodásokra vonatkozó döntése után született, hogy amelynek középpontjában az állt, hogy hol rendelkezik az EU kizárólagosítva, hol van vegyes kompetencia. Másodszorban eh, Szingapur az ILO eh, munkaügyi egyezményeivel kapcsolatban kötelezettséget vállalt írásban ezeknek a ratifikálására, és ez nekünk megfelel. Sőt, eh, számunkra és a biztos asszony számára is, aki vezette a tárgyalásokat, egy, ez egy győzelem. A berőzésvédelmi megállapodásban egy bilaterális bíróságban egyeztünk meg felebiteli mechanizmussal. Ezt követeltük mi itt a parlamentben évek óta, most ezt írásba fektettük, Szingapúr is ezt felvállalta, ez is pozitív számunkra. Szingapur megnyitja majd a kaput a nagyon gyorsan növekvő dél-kelet-ázsiai régió felé. Ezért igennel fogunk szavazni, és mindenkit köszönet illetve aki ebben részt vett. Köszönöm szépen. Most pedig Grassander Heinz asszonyi a szó. Tisztelt kollégák, tisztelt biztos asszony! a e, nagyon gyakran e, propagált kereskedelem mindenkivel, és ez tovább árat magára. Ezzel a e, kereskedelmi megállapodással inkább megint csak létrehoztunk valamit, amiből csak a nagy koncernek profitálnak. A munkavállalók szempontja érdekei környezetvédelem, ez alárendelt szerepet, vagy egyáltalán semmilyen szerepet nem játszik. Szingapúr nem ratifikálta, nem hajtotta végre a nyolc fontos ILO egyezményt de ebben a szövegben hiába keressünk bármit, ami ezen változtatna. A beruházás védelem, illetve a vitarendezés kapcsán sem változott semmi lényegében. Külföldi beruházók még mindig privilegizált helyzetben vannak, Éppen ezért, mint a kereskedelmi szakbizottságban is megtettem, nemmel fogok szavazni a szabad kereskedelmi megállapodásra is, és a beruházásvédelmi megállapodásra is. Köszönöm szépen! Zahradil úr következik. Köszönöm szépen! Köszönöm. Elnök úr, tisztelt biztos asszony! Már a harmadik mandátumomat töltöm itt az Európai Parlamentben, és tudom, hogy milyen hosszú ideig tartott, hogy eljussunk ideig. Az EU és a Szingapur között megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás, mert az elmúlt mandátum elején keletkezett, most viszont már ennek a mandátumnak a végén jár, járunk. Azt gondolom, hogy büszkék lehetünk magunkra, hiszen Szingapur, Dél-Kelet-Ázsia vagy lehet, hogy a világ egyik legfontosabb technológiai és kereskedelmi központja. Az Európai Unió a világ kereskedelem liberalizációjának egyik legnagyobb útrőjei. Örülök annak, hogy Japán után Szingapurral is aláírunk egy ilyen megállapodást. Még egy dolog hiányzik, Vietnámmal kéne egy hasonló szabadkereskedelmi megállapodást aláírni. Remélem, hogy a mandátum végéig ezt is sikerült tető alá hozni. Köszönöm szépen! Most pedig Marietje Szkáké következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Malmström, biztos asszony, tisztelt kollégák! Évek óta folyik árucsere nagy, terül, nagy területen is, illetve egyéb nagy, egyre nagyobb távolságban, hogy segítenek minket a gépek. Most pedig a digitalizáció miatt a szolgáltatásokat is lehet, ezzel is lehet kereskedelni. Egy ausztrál tolmács, vagy fordító lefordíthat egy Franciaországban ír, írott könyvet, vagy egy brazíliai is fordíthat egy Európában készült alkotást. Tehát kereskedni tudunk, a lényeg az, hogy a kereskedelmi szabályok méltányos és előre megjósolható kereskedelmi környezetet és jogi környezetet teremtsenek, és ezáltal mindenki, mindenki részesüljön a kereskedelmi javakból. Az alternatívát Trump elnök jelenti, mi történik akkor, amikor nincsen biztonság, amikor a szabályokat nem tartják tiszteletben, ez nagyon rosszat tesz a megélhetésnek és a vállalatoknak. Egyes kollégák nagyon erőteljesen kritizálják a megállapodásokat, a kereskedelmet, és nem csak kínai kereskedelemre gondolok, hanem arra is, hogy azt kritizálják, hogy milyen típusú kereskedelmi megállapodásokat írunk alá. Úgyhogy örülök annak, hogy vannak annak, akik nem így gondolkodnak. Szingapúr partnerünk, és már több mint tíz éve tárgyalunk velük ezen a megállapodáson. Egy nagyon nyitott központ Szingapur kereskedelmi szempontból és, és azt gondolom, hogy ez az igazi belépő kapu az Európai Unió számára Dél-Kelet-Ázsia felé. De ettől még a szingapúriak nem lesznek olyanok, mint mi, és mi sem leszünk olyanok, mint ők. Mi vagyunk felelősek azért, hogy itt nekünk milyen szabályaink vannak. Örömmel látom, hogy a szingapúriakat meg tudtuk győzni arról, hogy a régi kétoldalú megállapodásokat fölváltsa az új megállapodás, és létrejön egy beruházás védelmi rendszer, illetve egy beruházási döntőbírósági rendszer. Nagyobb az átláthatóság, illetve mi is tudunk mi is tudunk majd szabályozni, illetve a civil társadalomnak is nagyobb szerepe lesz. Azt gondolom, hogy akik az ISDS-t és az ilyen típusú megalapodásokat szeretik, azoknak ezt a megalapodást is támogatni kéne. A protekcionizmus és a populizmus feljövőben van, de nekünk a nyitottságot kell támogatni, éppen ezért a szabályalapú kereskedelmet kell mindenképpen támogatni. Köszönöm szépen. Emmanuel Morel következik. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, biztos asszony, a szabadkereskedelmi egyezmények követik egymást, és hasonlítanak is egymásra egyre nagyobb ritmusban követik egymást ezek a megállapodások, a ciklus vége felé járunk, és úgy tűnik, hogy egy kaptafára készülnek ezek a megállapodásokat, vagyis a tőkések vagy a megavállalatok érdekeit helyezik előtérben, nem pedig a bérből fizetések élőkét vagy a fogyasztóik. Ugyanilyen megállapodás a szingapúri megállapodás is, a környezetvédelmi normákra fityet hánynak, a privát, privát döntőbíróságokat hoznak létre, nincsenek szociális normák, amelyek igazán e, szigorúak lennének, de a beruházókat védjük. Kérem szépen, itt Szingapurról van szó. Azt mondjuk, hogy közös értékek vannak Szingapurról. Kérem szépen, ezen, ez egy autoriter rezsim, nem pedig egy békés parlamenti demokrácia. Kérem szépen, egyértelműen ez egy adóparadicsom, sőt, az átláthatatlanság, a pénzügyi átláthatatlanság világbajnok a Szingapur. Kérem szépen, nagyon sok itt az adó elkerülő, és nem tudom, hogy miért egy ilyen államot válaszunk. Azt mondja, biztos azt mondja, hogy ez a létező megállapodások legjobbikát, szerintem ettől még messze állunk. Köszönöm szépen! Zsada úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Nos, biztos asszony joggal beszélt arról, hogy mennyire dinamikusan fejlődik Szingapúr. Egy dolgot nem emelt ki, ez pedig a demokrácia, illetve a sajtószabadság. Nem véletlenül nem beszélt erről. Ez a megállapodás egyáltalán nem teszi jót a demokráciának, ezt nem látjuk. A populizmus előretörése, a nacionalizmus előretörése, összefüggésben van a szuverenitás áthárítása. Tehát a polgároktól elveszik a döntési jogot, és folytonosan odaadják a multinacionális cégeknek. Szingapurban rengeteg multinacionális cég van, meg fogják tudni az európaiakat támadni, a bíróságokon rendkívül sok kérdésben, keres, kereskedelmől kezdve környezetvédelmen keresztül bármi másik. Kérem szépen, ez nem tesz jó demokráciának. Kérem szépen, ne a multinacionális cégeknek tegyenek jót. Kollégák, kérem, hogy szavazzanak ezen a megállapodásokon. Nem lehet állandóan a multinacionális cégek mellett szavazni, nem lehet folytonosan az adóparadicsomokat támogatni. Kérem szépen, ez nagyon rosszat tesz az európai projektnek. Köszönöm szépen, ez teljesen világos üzenet volt. A következő felszólaló uh, Earl of Dartmouth. Köszönöm, elnök úr. Nagyon jó, hogy valaki más is uh, ilyen lelkesülten beszélt uh, a megállapodásról. Nos, Szingapúr egy nagy sikertörténet, uh, nagyobb az egyfőre jutó GDP, mint uh, Németországban. De mégis értem, Szingapur nem része egy nagy kereskedelmi blokknak. Talán a rosszul tájékozott maradás pártiak ezt nem tudják. Kereskedelmi elvekre alapozva működik Szingapur, és 45 évvel azután, hogy az Egyesült Királyság csatlakozott az EU-hoz, születik meg ez a megállapodás. Az EU lassan, lassan, aztán megint gyors, gyorsan, mint egyfajta tánc köti meg a, egy quick step így köti meg ezeket a kereskedelmi megállapodásokat. Az EU és Szingapur között kölcsönösen elismerik majd a szakmai képesítéseket. Viszont amire nincs szükség a megállapodásban, az az emberek szabad mozgásának a biztosítása. És ez is nagyon jól demonstrálja, hogy a kereske, szabad kereskedelem és a szabad mozgás teljesen elkülönülnek egymástól. Most a Brexitről. Az EU a vámok megszüntetését biztosítja Szingapurnak, és ugyanakkor az EU itt izmozik az Egyesült Királysággal, az EU az ír határ ügyében. A Szingapurral kapcsolatban liberalizálja az EU a kereskedelmet és a szolgáltatásokat, ugyanakkor az Egyesült Királysággal szemben e, ezt nem e, akarja megtenni egy nap eh, lehet, hogy majd az EU ugyanolyan eh, józan eh, megfontolások alapján intézi majd az Egyesült Királysággal a kereskedelmi ügyeket, mint ahogy a most eljár Szingapurral kapcsolatban. De valószínűleg ez a nap csak akkor következik be, amikor a tanács jelenlegi elnöke Donald Tusk úr már megtalálta a saját külön kis bugyrát a pokolban Tusk úr e, e, ezzel a toxikus visszeléssel nem fog semmit elérni, és e, egyáltalán nem lesz ez hasznos azt javaslom, hogy a ez hasonló megállapodást kössön majd meg az EU az Egyesült Királysággal is, mint amit most majd Szingapúrral fog megkötni. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Danilo Scarlancini. Köszönöm, elnök úr. Elmondtuk, hogy mennyire szép és előnyös lehet egy szabadkereskedelmi megállapodás az EU és Szingapur között. Hihetetlenek tűnik számomra. Minden alkalommal, amikor egy kereskedelmi és beruházási megállapodásról tárgyalunk a határainkon túli partnerrel, akkor minden úgy tűnik, hogy a mi előnyünket szolgálja. A valóság az, hogy egy olyan időszakban történtek a tárgyalások, amit már túléptünk. A kereskedelmi megállapodás Ugye Szingapur az egy nagyon fontos központ Dél-Kelet-Ázsiában, és a konkrét kockázat az, hogy más országok is, amelyek nem EU-s tagok, majd csatlakoznak az ilyenfajta megállapodásokhoz. A statisztikák azt mutatják, hogy Szingapur a harmadik legfontosabb ország a hamisított termékek eredete szempontjából. Harcolni kell ilyen fejlemények, ilyen jelenségek ellen. Az olasz ipar az egyik legnagyobb áldozata ennek. Megvan annak a kockázata, hogy hamis, olcsó, malajziai, kínai, indonéz termékek előtt nyitjuk meg a határokat és Szingapurban csak a feldolgozás utolsó fázisát végzik. A föld védett eredet megjelölések tekintetében is felmerülnek a kételyek, hiszen nincs regiszter a megállapodásban. A földrajzi eredet megjelöléseink nem kapnak automatikus védelmet, és önállóan kell majd, hogy az egyes vállalkozások az eljárásokat megindítsák a globalizáció, a liberalizáció, a pénzügyi szolgáltatások tekintetében az egyik legfontosabb célja ennek a megállapodásnak, de ez azt is jelenti, hogy visszaélhetnek az európai szabályokkal. Néhány független szövetség azt mondja, hogy Szingapúr egy globális szürke adóparadicsom terület, és a multinacionális vállalkozások számára lehetőséget biztosítanak a profit áthelyezésére. Köszönöm szépen! David McAllister a következő felszólaló. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! külpolitikával kapcsolatos megjegyzést szeretnék tenni. Milyen sokszor beszéltünk már itt a plenáris ülésen arról, hogy a szabályokon alapuló szabad kereskedelmi rendszer, a multilateralizmus nagy nyomás alá került, az eddig elért eredmények megkérdőjeleződnek, protekcionista intézkedésekkel egy nagy visszalépés figyelhető meg. Az Európai Unió és Szingapúr ezért szerintem nagyon jókor köti meg ezt a megállapodást. A gazdasági előnyökön, előnyökön túlmenően ez egy jó jelzés arra, hogy a szabályokon alapuló nemzetközi rendszert, a multilateralizmust meg akarjuk védeni és fejleszteni akarjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Schuster úr következik. Köszönöm. Most büszkék vagyunk, hogy nem csak eh, szabaszt kereskedelmet, hanem értéken alapuló rendszert, kereskedelmet akarunk megvalósítani. Ehhez pedig hozzátartozik az is, eh, hogy itt minimális munkavállalói jogokat a partnereinktől is elvárunk, illetve ezeknek a garantálását. Ezért elvárjuk, hogy az ILO egyezményeket Szingapúr eh, írja alá, ratifikálja. De Szingapúr vonakodik ezt megtenni. A kereskedelmi miniszter miniszter fellépése alapján is látjuk, hogy Szingapur nem akarja ezeket az egyezményeket elfogadni, és csak erőfitoktatásra telik, ez elfogadhatatlan. A munkavállalói jogokat biztosítani kell. Ez nem csak az ottani foglalkoztatottak szempontjából fontos, hanem azért is, mert ki kell zárni azt, hogy a bérdömping versenyelőnyé váljon. Ez egy hitelességi kérdés, aki komolyan veszi az érték alapú kereskedelmet, az el kell, hogy utasítsa a Szingapúrral kötendő megállapodás. Köszönöm szépen, Etheridge úr Thank you. How brilliant! Milyen fantasztikus itt látni, hogy itt lelkesek eh, vagyunk, egy eh, alacsony adóztatású, globális nyitottságú, régével kötendő kereskedelmi megállapodás kapcsán itt, majd amikor felébrednek és szembesülnek a valósággal, az Egyesült Királysággal, a Brexit-tel kapcsolatban, akkor látni fogják, hogy Hát Szingapurral már kötettünk meg egy megállapodást, az egész világgal meg lehet ezt tenni gyorsan, nem kell tíz évig tárgyalni egy ilyen monolitikus blokknak, hanem e, itt ugye miről van szó? Kereskedelemről. Arról van szó, hogy termékeket, szolgáltatásokat cseréljünk egymás között. Ez így működik. Nem kell szabályokat ráerőltetni egy évtizedig tartó tárgyalások során a partnerekre. Az Egyesült Királysággal is majd meglátják, hogy milyen remek kereskedelmi megállapodások születnek majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kolumbia képviselő. Elnök úr, egy megállapodás aláírása Szingapurral, ez már egy első lépés Kína felé. Szingapur a 65-ben lépett ki a malajziai érdekszférából, és gyakorlatilag Kínának egy előretölt bázisa. 65%-a a szingapúri exportnak olyan termék, ami Kínából származik, és gyakorlatilag csak továbbítja az ország. Tehát gyakorlatilag Kínának könnyítjük meg a piacot, ami persze önmagában nem rossz, de megnyitjuk eh, súlyos egyensúlytalanság, sőt halálos egyensúlytalanság előtt a lehetőséget a gazdaságunk számára mennyiség, minőség szempontjából is. Gyakorlatilag a minőség nem is létezik ezen termékek esetében. Amióta ismerjük ezt a jellegét, hogy milyen banki és pénzügyi tevékenységeket folytatnak Szingapurban, különös aggályról kell, hogy tekintsük az ilyen megállapodás ellenébe. Úgyhogy muszáj elutasítanunk ezt a megállapodást, védenünk kell az európai gazdasági és különösen francia gazdasági értékeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő felszólaló, José Ignacio Salafranca képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadóknak. Már bemutatták, hogy mennyire fontos stratégiai szempontból a megállapodás Szingapúra. Ez a legfontosabb a dél ázsiai országok közül, harmadik exportőr ország a régióból Kína és Japán után. Szeretném hangsúlyozni, hogy eh, ahogy más kollégák is megtették ezt, hogy mennyire fontos a tisztességes szabályokon alapuló kereskedelem támogatása egy protekcionista időszakban. Szeretnék gratulálni a bizottságnak, kiváló kereskedelmi politikát folytat. Az igaz, hogy korábban meg lehetett volna kötni a megállapodást, de hogy Malmström asszony mondta, sokszor a globalizációs időszakban nem csak exportról és importról van szó, hanem egyre komplexebb a gyártás, az alapanyagokat, részegységeket máshol szerelik össze, mint ahol ez előkészül, elkészülnek, és ezek mind, ezek a megállapodások több lehetőséget, több munkahelyet jelentenek a mi számunkra, és köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen a következő felszólaló Curtin Darling képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szingapúr stratégiai partnere az EU-nak, és nagyon helyes, hogy megpróbáljuk elmélyíteni a kapcsolatainkat. Az első ázián ország, amely az EU-val megállapodást ír alá, ez modellként fog szolgálni a régió esetében. Kereskedelem fontos eszköz az emberi fejlődés szempontjából. Önmagában nem jelent pozitívumot, hogyha a szabályok nem megfelelőek. Ezért fontos, hogy a beruházásvédelmi megállapodás olyan keretet biztosít, amely az alapvető dolgozói jogokat biztosítani lehet, és a nemzetközi beruházások, nemzetközi befektetők garanciát kapnak. Egy Különösen, amikor Csalevánban, mint munkahogyi aktivista bíróság állították, és mi pedig a kereskedelmi tisztességet kell, hogy szolgáljuk. Köszönöm szépen, Daniel Kaspari, a szó. Frau Kommissarin, liebe Kollegin. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Végre eh, véget ér ez a hosszú folyamat, és holnap az Európai Parlament megszavazza ezt a megállapodást. A megalapodás alapvetően már évek óta elkészült, és ennek a megalapodásnak a példáján tisztázhatjuk az Európai Bírósággal is, hogy ez az a megállapodás, amit a legintenzívebben vizsgáltunk mi is, és az Európai Bíróság is, amit Kanadával, Japánnal megkötöttünk megállapodást, és amit sok más ország is akar, az az, hogy szabályokat fogalmazzanak meg megállapodásokban, hogy mindig a jog ereje érvényesüljön, és ne a legnagyobb partnerek akarata. Ezért kérem azokat a kollégákat, akik el akarják utasítani a megállapodást, kérdezem tőlük, hogy mi lenne jobb, ha nem kötnénk meg ezt a megállapodást. Sok lehetőségtől esnénk el, adnánk át másoknak a piacokat, tehát ha nem szavazzuk meg a megállapodást, nagyon sokat vesztünk, ezért kérem, hogy akik ma kritikusan szóltak a megállapodásról, ezt gondolják át holnapig. Köszönöm szépen. Most pedig Szilva Pereira úr következik. Elnök úr, tisztelt biztos asszony, az Parlament késedelem nélkül el kell, hogy fogadja ezt a három fontos megállapodást Szingapúrral. Ez végre elkészültek ezek a megállapodások. A partnerségi együttműködési megállapodás valóban azt hangsúlyozza, hogy mennyire fontosak a stratégiai szempontból a kapcsolataink Szingapúrral. A beruházásvédelmi megállapodás egy fontos előrelépés a privát vitarendezéssel szemben, és egy sor bilaterális sőt 13 bilaterális megállapodást helyébe fog lépni, amelyek már elavultak. Támogatja a fenntartható fejlődést is, Továbbá egyetemi vállalásokat tartalmaz Szingapur részéről arra vonatkozóan, hogy az Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményeit ratifikálják.